Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan áll az a parlamenti vizsgálat, ami Löpen asszony szavazási csalását vizsgálja. Azt hallottam, hogy ez, ezt a plenárist az eredményekről tám, tájékoztatni fogják. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az igazság egy részét elrejtették előlünk, mert Löpen asszony beismerte, hogy társelnöke Marcel de Graaf úr helyette szavazott, de Löpen asszony elrejtette előlünk azt, hogy a Front National főtitkára Nikola Bey úr szintén az ő nevében szavazott a kibocsátásról szóló jogszabálytervezet esetében, a Volkswagen ügyben, ezért azt kérem, hogy osszák meg velünk a parlamenti vizsgálat részleteit a második szavazási csalással kapcsolatban is, a társelnök, illetve a főtitkár által elkövetett választási csalással kapcsolatban, illetve szavazási csalással kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Uh, thank you, Madame Kratzabi. Köszönöm szépen, Korácabilt asszony, tájékoztathatom, hogy az elnök vizsgálja az ügyet. Lopen asszony kap ügyrendi hozzászólásra lehetőséget. Elnök úr, kollégánk, nem azért kértem szót, hogy most a 22. cikkre és annak negyedik bekezdésére utaljak, mert az lehetővé teszi azt, hogy helyettem szavazzanak, hanem a hon védelmében, amely haldoklik, próbáltam fellépni, és elfelejtjük azt, hogy milyen áldozatokat hozott Franciaország a világháborúban, és most a fegyverletétel napján, amikor 9 millió ember halála után végre letették a fegyvert, ilyeneket mernek tőlem kérdezni? Legalább azon országoknak az ünnepnapjait tartsuk tiszteletben, amelyben ülésezünk. Franciaországban és Belgiumban ez ünnepnap. Úgyhogy az emlékezet iránti kötelezettségünk megsértése elfogadhatatlan, és azt kérem minden franciától, hogy hagyja el a termet, és ne vegyen részt a szavazáson. Uh, thank you. Köszönöm, mondja az elnök. További ügyrendi kérdés ügyrendi felszállás, Krámer úr kap szót. Elnök úr, legalább most nem csalt ez a frakció, legalábbis nem is fognak csalni, mert kivonulnak a teremből. Mr. Kammer, point of order. Um- kérdezni akartam, hogy hogyan kezeli azt, hogy ö, asszony meghamisította ezt a szavazást, csak egy szavazat különbség volt, hogyha így lett volna, akkor hogyan jár el ön a szavazással, a szavazás eredményével kapcsolatban? It's looking into the matter. Uh... Az elnök vizsgálja a kérdést. Ismét ügyrendi felszólalás, parancsoljon, Obermeier úr. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy a tolmácsolás hibája miatt vagy nem jól hallottam, de mindenki, akinek ez kellemetlen, elhagyja ezt a termet. Nos, akkor ö, szégyelnie kell magát annak, aki párt elnökként ö, tölt be itt vezető szerepet. Talán a tolmácsolás hibája volt, hogy én ezt hallottam. Nem tudom, hogy jól hallottam, amit ön mondott. I think the wrong translation. Uh, put order. Uh, úr kapszott ügyrendi kérdésben. Elnök úr, francia vagyok, és nem fogom elhagyni a termet, mert a plenáris ülést tiszteletben tartom, és szeretném, hogyha mindannyian tudnák, hogy a hazámban több ezren emlékeztek meg a legnagyobb mészárlásról, amit Európa át kellett, hogy éljen. De Európát a szív Európájává kell tennünk, és azért, hogy ne láthassuk soha többé azokat az eseményeket, amelyek november 11-e előtt történtek. Merci beaucoup, monsieur député. Przechodzi... Köszönöm, tisztelt képviselő. Most pedig megkezdjük a szavazást. Zorinyó úr jelentéséről az interoperabilitási megoldások, mint a közféra korszerűsítésének eszközei. Én magam is szavazni fogok. Cały tekst, blok numer 1, poprawka a teljes rész egyső blokja a 92-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a bizottság javaslatáról szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást. És el, megállapítom, hogy elfogadtuk. Most pedig a következő szavazás a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig következik a jövőbeli légi közlekedési csomagról szóló közös állásfoglalásra irányuló indítvány eredeti szöveg első része. Első, részenként szavazunk első rész mellette. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik bekezdés, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik bekezdés, er, eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik bekezdés, Erezeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatodik bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetedik bekezdés eredeti szöveg kért részben első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcadik bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11. bekezdés, eredeti szöveg, részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12. bekezdés, eredeti szöveg, két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15. Rész, bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16. bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17. bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel. Következik a 17. bekezdés után a kurcumat az úrféle szóbeli módosító javaslat. Parancsoljon. Invite. A szöveg tehát felhívja a bizottságot arra, hogy erősítse meg a munkavállalók és a fogyasztók védelmét hogyha egy légitárság csődbe jutna. Azt hiszem, hogy itt nincs szükség magyarázatra, megtörtént eseményekre és a jövőbeli kockázatokra tekintettel. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Van-e bárki, aki ezt a módosítót ellenzi? A szóbeli módosítót jó, jó, változik, úgy tűnik, hogy változásban van a dolog, ellenőrizzük, hogy legalább 40 ember feláll-e. Látjuk, hogy sokkal többen álltak fel, és ezáltal ellenezték ezt a szóbeli módosító indítványt, ezért nem szavazhatunk róla. Tovább lépünk a következő 18. bekezdésre mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19. bekezdés, eredeti szöveg mellette. El, kérem, magasra emeljék a kezüket, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20. bekezdés, eredeti szöveg mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21. bekezdés, eredeti szöveg, két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22. bekezdés, eredeti szöveg, első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23. bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész, mellette. El. Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 23. 26. bekezdés, első rész, mert ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 27. bekezdés, eredeti szöveg, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28. bekezdés. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. F. Perambulum bekezdés. Eredeti szöveg mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az egész állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nagyszerű, ellenőrizzük elektronikus módon is a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A teraz... E, Most pedig következik Hübner asszony és Leinen úr jelentése az Európai Unió választási jogszabályainak reformja, az AFKO szakbizottság jelentése. Egy blogban szavazunk egy módosítóról mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es módosító. Figyeljünk, név szerint kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26. bekezdés. Itt is név, szavaz, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es módosító indítvány a zöldek részéről, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as módosítóindítvány a néppárt részéről, az SND és az ALDE frakciók részéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Harmincötös módosítóindítvány az ALDE frakció részéről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosítóindítvány, két részben szavazunk, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az 51. módosító indítvány, a, de ez okafogyottá vált, úgyhogy a hármas módosító következik. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 42-es módosító indítvány következik. Ez is sokkal fogyottá vált. Úgyhogy következik a hetes, név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Javítja magát az elnök, ezt elutasítottuk, de vissza kell lépnünk az előző 42-es módosító indítványra, amiről mégiscsak kell szavaznunk két részletben. 42-es módosító indítvány név szerinti szavazás az első részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. as a néppárt részéről három részben. Első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Parancsoljon, uram! Ja, uh, eh, uh, eh, Mr. President, the third part doesn't give any... Elnök úr, a harmadik résznek így most nincs értelme. Nem akarunk 2024-ben nemek közötti egyenlőt, egyenlőséget, úgyhogy eh, itt mi nem 2024-ben akarunk, hanem most, úgyhogy ellene fogunk szavazni, hogyha megszavaztatja elnök úr. Yeah, he is correct that has been rejected. You're right. A Poprawka szósta e, e, upada. Köszönöm, hatos módosító. Akkor e, kiesik, 52-es név szerinti szavazás következik. Przepraszam bardzo. Poprawka 52 również upada. Azt mondták nekem, hogy az 52-es is kiesik. Akkor a 8-asról kell szavaznunk, mégpedig név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. 8-as módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 53-as. Ez kiesett. 54-es szintén okafogyott, 22-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55-ös, e, okafogyott, megyünk tovább 41-es, az EPP és a Szocialisták és Demokraták részéről, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Ötvenhatos és 57-es módosítók, ezek eh, okafogyottak, az 58-as is, 28-as következik név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egyes bekezdés, öt részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik bekezdés, negyedik rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második bekezdés, 61. módosító az ecr mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk most a második bekezdésben név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötödik bekezdés, három részben szavaz, két részben szavazunk, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész következik, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók ezt is elfogadtuk. Hatodik bekezdés után 45-ös módosító, ez okafogyott, Hetes bekezdés 64D módosító, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas bekezdés eredeti szöveg név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es bekezdés. 46-os módosító okafogyott. Az eredeti szövegről kell beszélni két, szavazni két részben. Első rész név szerint megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es bekezdés után 47-es módosító, a zöldektől név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva. as bekezdé, 48-as módosító a zöldektől okafogyott, 44D EPP név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 ellene tartózkodók elfogadtuk. Második részről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Husz... 49-es módosító a 22-es bekezdés hez okafogyott. Megyünk tovább, 22-es bekezdés, eredeti rész, eredeti szöveg első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eredeti szöveg második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 24-es bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom. Um, zostaje zamknięte. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes hivatkozás következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? elfogadtuk. A hetes hivatkozás után az EPP és a, és a demokraták ki van mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert úgy könnyebb látnom, hogy hányan és hogyan szavaztak. A. Preambulum bekezdés, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. B. Eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. E preambulum bekezdés 36-os módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. F preambulum bekezdés, eredeti szöveg ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A 33-as módosító következik az ECR részéről. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. J. Preambulum bekezdés, eredeti szöveg első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. L preambulum bekezdés, 37-es az ENF-től, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. M preambulum bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene, Elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. M preambulum bekezdés, 59-es az ECR-től mellette, ellene tartózkodók. Leszavaztuk. M preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom, lezárom. elfogadtuk. N preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Szerintem. Ó preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Várjuk az eredményt. Elfogadtuk. A P preambulum bekezdés után a 34-es módosító az SND és ALDE frakcióktól név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q preambulum bekezdés 32-es módosító az ECR-től név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elvetettük. Jön most az eredeti szöveg a Q preambulum bekezdés két részben. Első rész ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Népszerinti szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. R preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk T preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. U preambulum bekezdés 60-as módosító az ECR-től ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 38-as az ENF frakciótól név szerint ki van mellette. Bocsánat, név szerint, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Eredeti szöveg következik három részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. V preambulum bekezdés 39-es módosító. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Eredeti szöveg név szerint mellette. Bocsánat, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. V preambulum bekezdés 40-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. W preambulum bekezdés eredeti név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Fogadtuk. X preambulum bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Wynik przyjęta. Motyw AA az A preambulum bekezdés. Eredeti szöveg, név szerinti szavazók, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk. AB eredeti szöveg, több részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk negyedik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A. C. Prambón bekezdés eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AD preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. AF preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. AG preambulum bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, mert nem volt számomra teljesen világos. Név szerint szavazunk tehát a második részről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az AH preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig a teljes állásfoglalásról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik olyan szerencsések, hogy most mehetnek vacsorázni. Rendkívül irigykedem önökre. Thank you, President. Very good. <laughs> Um, we'll have a little pause now. Yeah.